kezdheti az intézmény intézményközi tárgyalásokat. Most akkor térjünk rá a napirendünkre. A végleges napirendtervezetet az elnökök értekezlete január 11 én 11-én fogadta el az eljárási szabályzat 149-es cikkének megfelelően, ezért a napirendet elfogadottnak veszem, és rá is térünk a hétfői napra, szavazás elhalasztást kért a GUE frakció a MÁTÓ jelentésről. amelynek a címe a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme. A zöldek és az FDD frakció is támogatja ezt a kérést. Most először a GUE frakció képviselőjének adom meg a szót, hogy megfogalmazza a kérést. Elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák! A frakciónk valóban azt kéri, hogy halasszuk el a szavazást a Gabriel Mátó képviselőtársunk jelentésével kapcsolatban, több okból is, de én ebből csak egyetlen egyet sorolok fel. Néhány nappal ezelőtt a sajtó és a civil szervezetek felfedték, hogy az Európai Bizottság nem vette figyelembe egy szakértői jelentés végkövetkeztetéseit, méghozzá pontosan annak a jelentésnek a következtetéseit, amelyet maga a bíró, bizottság rendelt meg az elektromos halászat veszélyeiről és erre kellett volna, hogy támaszkodjon, és gyakorlatilag az ellenkezőjét mondják, mint a szakértők, és engedélyezik ennek a halász, barbár halászati módszernek a meghosszabbítását javítását. A bizottság vajon szándékosan hazudott az európai parlamenti képviselőknek? Ez a kérdés. És ezzel kapcsolatban az a feladatunk, hogy ezt a kérdést feltegyük a bizottságnak, mielőtt még teljesen tájékozott döntést tudnánk hozni ezzel a jelentéssel kapcsolatban amelyre nagyon sokan figyelnek, tehát az Európai Parlament munkáját sokan figyelik, és ezért kérem, hogy támogassanak bennünket, halasszuk el a szavazást a témában. Verhofstadt úr a javaslat ellen szeretne beszélni? Nem, ügyrendi kérdésem van, elnök úr ebben a témában már több mint 200 módosító indítványt nyújtottak be, illetve megosztott szavazásra való kérelmet. A szabályzat 175-ös cikke értelmében van lehetőség arra, hogyha ilyen sok módosító indítvány van, hogy visszaküldjék ezt a szöveget az érintett bizottságnak, és az én javaslatom az pont ez lenne, hogy használjuk fel a 175-ös cikkét a házszabálynak, mert hogy ennyire sok a módosító indítvány, és ha visszaküldenénk a szakbizottságnak ezt a szöveget, akkor azáltal ö, világosabban ö, meg tudnánk fogalmazni a kérdést, egy picit lehetne pontosítani a témát. Nagyon furcsa gondolatok támadnak bennem, hogy elolvasok tudományos elemzéseket egyfelől, és aztán olvasok tudományos elemzéseket pontosan az érintett állítások ellenkezőjéről. Hát ez azért a normál tudományos világban nem így működik, és ezért kérem, hogy a 175-ös szabály értelmében küldjük vissza ezt a szöveget a szakbizottságnak, hogy objektívebben megvizsgálhassa a témát. Tehát jobb ez, mint hogyha szavaznánk a plenárison holnap. Köszönöm. Felhofstadt úr, hogy emlékeztetett bennünket erre, és akkor Mátó kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban meg kell néznünk, hogy mi az, ami észszerű, és mi az, ami nem az. Ebben az esetben két különböző kérdést vetettek fel. Az egyik az elektromos halászat. Azt kell mondjam, hogy ezzel a dossziéval már 21 hónapja foglalkozunk, het, több mint 70 ülésre került sor. Júniusban kérték, hogy a szakbizottságban halasszuk el a szavazást, és erről szavaztunk, halasztottuk, elhalasztottuk szeptemberre, majd októberre. Úgy készültünk, hogy decemberben készen állunk a szavazásra, valaki kérte, hogy halasszuk el, most elhalasztottuk januárra. És soha senki nem vetette fel az első kérdést, amelyet ma felvetettek, hogy halasszuk el ezt az egész témát. Tehát rengeteg idő állt rendelkezésünk Egyébként amit ma felvetünk, az az, hogy személyre vetjük a bizottságnak azt, hogy 2006-ban, tehát 12 évvel ezelőtt miért vont vissza egy tilalmat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ma ne vitathatnánk meg, vagy szavazhatnánk holnap. Hogyha, ahogyan elhangzott, a kolléga teljességével ezt ellenzi, akkor a cikkre nem szavazhat, és megoldódott a probléma, de semmi nem indokolja azt, hogy elhalasszuk a témát pusztán azért, mert szemére vetjük a bizottságnak, hogy 2006-ban tett valamit. Ami pedig a módosítókat illeti, maga az a cikk is, amelyre Ferhofstadt úr hivatkozott, kimondja, hogy visszautalni egy anyagot a bizottsághoz, 92 módosítóról van szó, ha ezek a módosítók őket több mint egyharmadukat megszavazzák, akkor a plenárison maradhatnak. Azt kell mondjam, hogy a módosítók körülbelül 80%-át megszavazták, vagy elutasították 12-12-13-14-13 arányban, tehát a módosítók oroszlán része akkor visszakerülne a plenárisra, ugyanis a szavazatok egyharmadát ezek megkapják, tehát semmit sem fogunk elérni. Elnézést kell kérjek, Azért, mert egyes frakciók, amelyek nem voltak elégedettek a szakbizottsági szavazás eredményével, most felhasználják ezt a lehetőséget, hogy nagyon sok módosítót nyújtanak be, így akarják megváltoztatni a szöveget. Azt kell mondjam, elnök úr, hogy nincs egyetlen észszerű érv sem, egyetlen újdonság sem, amelyet most felvetettek volna, és amely indokolná, hogy elhalasszuk a szavazást, tehát kérem, hogy szavazzunk holnap. Laula. Rendben akkor a ház fog dönteni, név szerint fogunk szavazni. A GOE frakció javaslatát tehát szavazásra bocsájtom. A MÁTÓ jelentésről a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelme címmel halasszuk-e el? Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Vannak még olyan parlamenti képviselők, akik a teremben vannak és még nem szavaztak. La votazione è... Akkor lezárom a szavazást. A javaslatot elutasítottuk. Ez tehát azt jelenti, hogy a napirenden ennek a pontnak a vitája és a szavazás is szerepelni fog, ugyanis így döntött a többség. Ami a keddi napot illeti, a GUE frakció azt kérte, hogy negyedik pontként vegyük fel a délután a napirendre a szóbeli kérdést a nukleáris fegyverek, fegyverek tilalmáról, és Viergás képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Az atomfegyverek eh, rendkvüli aktualitással bírnak, ugyanis a feszültség egyre növekszik, és eh, az ENSZ kontextusában folynak a tárgyalások egy kötelező érvényű eszközről, egy szerződés formájában, ami által be lehet tiltani az atomfegyvereket. Ebben az értelemben rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a parlament megvitassa ezt a témát, amely ilyen fontos, hiszen itt a világ béke forog kockán, és végeredményben a bolygó fennmaradása is. Ezért azt javasoljuk, hogy holnap délután kerüljön sor erre a vitára, a tanácshoz intézett szóbeli kérdést követően, és azt kérjük, hogy erről a javaslatról a szavazás név szerinti szavazás legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki az ellentétes álláspontot képviselni? Lambert úr parancsoljon. Elnök úr, én azt gondolom, hogy a nukleáris fegyverek, az atomfegyverek kérdése valóban fontos téma, és hát nyilván a gondolatot támogatjuk, hogy erről folytassunk vitát, de a csütörtöki elnöki értekezlet ülés óta nem történt semmi olyan fejlemény, amely okot adna arra, hogy sürgősséggel ezt most megtárgyaljuk. Azonban a februári plenáris ülésre, ha föltesszük ezt a témát, akkor elő is tudunk készülni, ezt mi teljes szívvel támogatnánk. Jó, hogyha jól értettem, Lamberts úr, ön azt javasolja, hogy ezt a témát a februári plenáris ülésre halasszuk el. Kérdezem a GOL frakciót, hogy fenntartja-e a javaslatát. Igen, ez a javaslat nem új, ezt már korábban is megfogalmaztuk, ezért szerintünk továbbra is fontos lenne, hogy holnap délután legyen az eszmecsere. Jó, nagyszerű, akkor név, név szerint szavazunk a GOL frakció kérésére arról, hogy a keddi napi renden holnap délután legyen -e egy újabb pont, szóbeli kérdés, az atomfegyverek eh, tilalmát eh, előíró szerződésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. La proposta è respinta, quindi l'ordine del giorno. Elutasítottuk, tehát ez azt jelenti, hogy a Napi rend nem változik. Metzmaker úr parancsoljon. Ja, voorzitter, dank u dat ik het woord krijg. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ügyrendi kérdésem van. A 171-es szabály szerint. December 19-én több kollega ebben a, ebből a parlamentből, közöttük magam is, a Madrid környékén lévő börtönben jártunk, kollégánkat ott börtönözték be, állampolgári polgári mozgalom tagjaival együtt, a katalán kormány minisztereivel együtt hárman közülük a december 21-i katalán parlamenti választásoknál megválasztásra kerültek. A szerettük volna a látogatást tehát hivatalosan is kérvényezni, és egyértelmű választást választ kapni arra, hogy miért utasították el azt, hogy beléphessünk. Elnök úr, ez egy elfogadhatatlan eljárás egy EU tagállamtól, és tiltakozom, hogy eh, ha ilyen történne eh, más országban, harmadik országban, Törökországban, mindenki tiltakozna. Szerettem volna eh, kérni, szeretném kérni, hogy tiltakozzunk hivatalosan is ez ellen. Köszönöm. E Rendben, ellenőrizni fogjuk a körülményeket, és utána tájékoztatok mindenkit. A GUE frakció kérdése a szerda délelőtti vita hoz egy újabb pontot tegyünk hozzá a versenyképes vállalkozások témájában a Siemens vállalatnál bekövetkezett elbocsátások miatt. Serdogán úrnak adom meg a szót, hogy megfogalmazza a kérést. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A beadvány hátteréből azt kell tudni, hogy a Siemens a rekord nyeresége ellenére azt jelentette be, hogy európai gyárainak munkavállalóiból 7000-et el fog bocsájtani, elsősorban Hollandiából és Németországból, de természetesen a beszállítók is, és a szolgáltató vállalatokból is emiatt el kell majd bocsájtani embereket. Összesen tízezer embert fog ez érinteni, európai régiók jövő perspektíváit eh, csökkenték eh, ezzel, és annak ellenére, hogy egy vállalat nyereséges, eh, mégis erre a, lépés, erre a lépésre határozta el magát, támogatási pénzeket is kapott a GUNGL számára. Ez elegendő ok arra, hogy azt kérjük, hogy foglalkozzunk ezzel az esettel. Kedves kollégák, kérem támogassák, és erős európai szolidaritás jeleként a munkavállalóknak azt csugaljuk, jelezzük, hogy együtt tudunk dolgozni, és hogy a jövőben az állami támogatásra működő vállalatok esetében egységes fellépést fogunk biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ellenvéleményt kívánna megfogalmazni valaki ennek a napirendi pontnak a felvételével kapcsolatban. Hogyha senki nincs, akkor a szavazásra fogunk rátérni. Név szerint szavazunk, tehát a GOE frakció javaslatáról, hogy a csütörtöki napirendre vegyük fel a csoportos elbocsátások témáját Európában, a Siemens esetet konkrétan. Megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? McAllister kolléga. Bene. Allora la votazione è... Rendben. A szavazást lezárom. Elutasítottuk ez azt jelenti, hogy a napirend változatlanul marad. gy tehát rögztettük a napirendünket, és most pedig az első napirendi pont a tiszta energia, közös vita ebben a témában. A López, a Pokke és a Rivez, illetve Turmes jelentések következnek. Először Blanco Lópeznek adom meg a szót, ő az első jelentés előadója a megújuló energiaforrásokról.